L'ordine del giorno. A napi renden szerepel Sergio Gaetano Kofferati jelentés a hosszú távú részvényesi szerepvállalás és a vállalatirányítási nyilatkozat címmel. Kofferati jelentéstevő úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék